Uh, Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, 60 másodpercünk van még az ülés kezdéséig, tehát mindenki foglaljon helyet, azonnal kezdjük a szavazást. Mindenkit megkérek, hogy üljön le, tanácsadók, a néppárti tanácsadók is üljenek le. Nagyszerű. Pompás. Fantasztikus. És az összes többi. Az ECR részéről is foglaljanak helyet. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry. Elnézést, kedves barátaim. Én egy nyugodt légkört szeretnék, mert nagyon lényeg információim vannak. Mindenki hallgat? Nagyszerű. Akkor egy óra 30-kor ma. Elkezdjük az energia közösségi parlamenti ülést, és a nyugat-balkáni kollégáink hat ország, Grúzia, Moldova és Ukrajna is eljött. Amikor legutóbb volt egy ilyen találkozó, akkor több ezer kilométerre jöttek. Volt, aki 7000 kilométert tett meg az Európai Parlamentig, és az Európai Parlamentből mindössze kettő képviselő volt jelen. Most nem szeretném elmondani, hogy ki volt ott, inkább az lenne, hogy ki nem a keleti országokból szinte senki nem volt jelen az ITRE részéről. Ez a mi felelősségünk, hiszen az Európai Parlament kezdeményezte ezt az egész kezdeményezést. Kilenc ország a szomszédságunkból ugyanolyan szabályokat szeretnek kialakítani, mint amelyekkel mi rendelkezünk az Európai Unióban. Tehát a 37-ek energia uniója, 36, bocsánat, 36. Tehát kérem, jöjjenek el akár negyed órára, 20 percre a megbeszélés előtt. Egy ebéd félét is felszolgálnak, tehát meg lehet érkezni egy órakor hogyha valaki valamilyen harapnivalót is szeretne. Tehát nem is, nem is muszáj ebédelni. Tehát elég, hogyha 15-20 percre, fél órára eljönnek. Tehát össz-vissz fél kettőtől fél háromig tart ez a megbeszélés, mert utána kezdjük a, az ülésünket. Tehát ennyit szerettem volna, és most egy teszt szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Zá- megnyitom a szavazást. Kérem, nyomja meg mindenki a gombot. Nem elég kolléga van jelen. Ötvenkettő, harminc négy. Mi van? Senki nincs itt. Ez nem működik. Az enyém nem működik. Oh, no. Okay. Okay. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Zárom a szavazást. Good. Uh, let us start. Akkor kezdjük. Az első egy véleménytervezet, és pedig a témája az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása, a vélemény előadója Bütikófer úr. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as részenként szavazunk, a GUE kérte, és pedig mellette ellene, akkor ezt ellenőrizzük. Akkor megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítva. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös e, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 147-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 16-ost. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 149 mellett, 149 mellett, még egyszer, 149 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2D mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2B kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 164-es, 164-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. 165-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Igen. 165-ös módosító. Zárom a szavazást. Elutasítva. 2C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 e mellett ellene és elfogadtuk, 192 mellett ellene, tehát 192. A 185-ös eh, módosítóról elnök úr nem szavaztunk. Sorry. Igaza van elnézést tehát ez a 185-ös második része. Mert szürke, de igaza van, szavaznunk kell róla. Tehát három a kompromisszum, az egy 185-ös második rész elnézést kérek. Elnézést kérek, ez egy különleges eset mellette. Ellene? Akkor ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Három e kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 192 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 3F mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 200-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ez a 208-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az első részt. 208-as első része zárom a szavazást. Elutasítva. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Igen. Part two. Második rész. Zárom a szavazást elutasítva. 209-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 211 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 212 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 24 mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, ezt ellenőrizzük. 24-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as és a 232-es ugyanaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-os mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 30-as mellette. Elfogadtuk. 235 os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 6A kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6B mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 271-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 271-es, 271-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. 7A kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7B mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es C mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett, ellene ezt ellenőrizzük. 42-est. Zárom a szavazást. Elutasítva. 7D mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7E mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7F mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 306-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Igen, természetesen. os és zárom a szavazást. Elutasítva. 8A kompromisszum mellett, mellett, 8B mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 8C mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8D mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 322 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 321 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 330 mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellett, ellene. Ezt ellenőrizzük, 59-es. Zárom a szavazást. elutasítva. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. Igen, 63-as, rendben. 63-as, Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 64-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 66-os mellett. Ellene. Ellenőrizzük. 66-os. Ellenőrizzük a 66-ost. Zárom a szavazást. Elutasítva. 67-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 68 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 69 mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 70-es mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 71-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 72 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 73 mellett, ellene, tart, ellenőrizzük. 73-as, 73-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. 74 mellett, ellene. Ezt ellenőrizzük, a 74-est. 74-es, ellenőrizzük, ellenőrizzük, zárom a szavazást. Elutasítva. 75 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 79 mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 18 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 85 mellett ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 85-öst. Zárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 88 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 91 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellett ellene ezt ellenőrizzük. 98-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. Százas mellett. Ellene. Ellenőrizzük még egyszer. Zárom a szavazást. Elutasítva. 105-ös mellett, 101-es eh, mellett ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellett ellene tartózkodás 5-ös, 8-os mellett ellene. Ezt ellenőrizzük. A nyolcas módosító. Nyolcas módosító. Én zárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 119 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 123-os mellett, ellene, akkor ellenőrizzük a 133-ast. 133 as Zárom a szavazást. Elutasítva. 23-as kompromisszum mellett, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 138-as mellett, ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A zárószavazás a módosított dokumentumról természetesen név szerint. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. Zárom a szavazást ebben az esetben. Óriási többség. A következő pedig a nem személyes adatokról szóló Gislav Krasnodemski úr a egyes kompromisszum. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. 63-as. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 64-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. 64-est ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el hármas módosító mellette, ellene tartózkodik e elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene fogadtuk 33-as mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan 33-as. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 35-ös mellette, ellene ellenőrizzük ezt is, 35-ösről szavazunk tehát. Szavazást lezárom. Fogadtuk el, hatos módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 41-est. 41-es szavazást lezárom elfogadtuk. 42 mellette ellene elfogadtuk, 43 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan 43-ast. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, 44-es mellette, ellene Elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. Szavazást megnyitom. And I close the vote. Szavazást lezárom. Meggyőző többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Folytassuk a következő véleménytervezettel. Nyelvi egyenlőség a digitális korszakban. Marisa Matthias az előadója a témának 35-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette ellene nem fogadtuk el 43 mellette, ellene, elfogadtuk 44 mellette, ellene, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 50 mi nem szavazunk blokkban, nem? No, 53 mellette, ellene 53-ast ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 65 mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk 66 mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk 67 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 68 mellette, ellene ellenőrizzük a 68-asat elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadt elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellenet tartozik, elfogadtuk, 6-os mellette ellene, elfogadtuk, 7-es mellette ellene, nem fogadtuk el, 3-as kompromisszum mellette ellene, elfogadtuk, 13-as mellette ellene, elfogadtuk, 14-es mellette ellene, elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 18-as mellette, ellene, elfogadtuk 19-es mellette, ellene, nem fogadtuk el 20-as mellette, ellene, elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 28 mellette, ellene, elfogadtuk 29 mellette, ellene ellene, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, nem fogadtuk el, 31-es mellette, ellene, elfogadtuk 32-es mellette, ellene, elfogadtuk 33-as mellette, ellene, elfogadtuk 34-es mellette, ellene, elfogadtuk, zárószavazás elektronikusan, mint mindig, Szavazást lezárom. Gratulálok az előadónknak. Az Európai Parlament és a tanács eh, jóslata, és így tovább, és így tovább a parlament végrehajtási hatáskörök gyakorlásának ellenőrzési mechanizmusainak a részlete egyes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 54-es mellette ellene nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Kettes kompromisszum. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 58 os mellette ellene nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Lapozunk a négyes kompromisszumig mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Négyes kompromisszum. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene. Ezt is elnőzzük elektronikusan. It is probably reject, uh, uh, accepted, but accepted by, we should check it. I close the vote. Szavazás lezárom, és elfogadtuk. Tovább lapozunk egészen a 18-asig mellette, ellene. Nem világos. Szavazzunk elektronikusan 18-asról. Tehát a 18-asról és a 7-esről együtt szavazunk. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. Tehát 18-asról, 7-esről együtt szavaztunk. 47-es mellette, ellene ezt is ellenőrizzük elektronikusan, 47-esnél tartunk, tehát szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 76-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 19-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 19-es szavazást lezárom elfogadtuk, 20-as mellette ellene. A 20-asról szavaztunk, tehát szavazást lezárom, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene. 6-os kompromisszumot is ellenőrizzük. And I close the vote. Szavazást lezárom és elfogadtuk. 23-as e, mellette, ellene elfogadtuk, 24-es mellette, ellene elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene elfogadtuk, 46-os mellette, ellene nem fogadtuk el, 48-as és 8-asról együtt szavazunk mellette, ellene Szerintem nem fogadtuk el, de elektronikusan azért ellenőrizzük. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. Zárószavazás elektronikusan. Szavazást megnyitom. Claude Türmes. A bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés mechanizmusok szabályai és általános elvei című, hangzatos című jelentését elfogadtuk nem meggyőző többséggel, nagyon szoros a végeredmény, 31-29 arányban, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm. And EPP voted against, yeah? We don't know why. No. I didn't press, but it, would, was, it was not... Thank you, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, kollégák. Most folytatjuk az érdemi napirendi pontokkal a szakbizottság ülését. our rapporteur. Gájer kolléga, az előadónk még sajnos nem jött meg, ezért várakozunk, de a téma általános, mármint a 2019-es költségvetés általános előadója már itt van, és azon meditálok, hogy előre vegyük ezt a témát, de Jens Geyer mégiscsak meg kell várnunk, azt mondják itt nekem, állítólag itt lesz egy percen belül. Yeah. Uh, Mr. Paul Rubik, well, any other... Rübig úr, egyéb kérdések nagyszerű van, jelentkezik. Csak el akartam mondani, hogy május 17-én Amajras biztos lesz velünk. Uh, És uh, Kiotóban jár egy delegációnk, és május 17-én délután pedig a tudományos kutatási versenyről lesz szó, és mivel az MFF-ben körülbelül három oldal szól majd a 9. kutatási keretprogramról, jó lenne ezt az időpontot, ezt az alkalmat kihasználni, hogy vendégünkkel, elnök úrral közösen nyomást gyakorljunk annak érdekében, hogy beinduljon egy gyors eljárás, egy úgynevezett fast track procedure a költségvetés tárgyalásán belül, és világos legyen, hogy a parlament a 9. keretprogramért mindent megtesz. Én támogatom Pascal Lamy elképzelését a 9. kutatási program költségvetésének megduplázásáról, és ezt jól kéne tempírozni már időben. Köszönöm. Egyetértek, igen, május 17-én csütörtökön a 9. keretprogramról lesz előadás, a nemzetközi együttműködés lesz a célkeresztben, és a bizottság, Rübi kolléga, Maldes kolléga és egy japán szakértő lesznek az esemény vendéglátói. Köszönöm, hogy akkor erre emlékeztetett minket Rübig úr. Most megjött Gájer úr. Eszmecsere a 2019-es költségvetésről, a költségvetési előadó jelenlétében, ez Jens Geyer a mi esetünkben, az ITRE költségvetési előadója. Ugye a bizottságnak a 2019-es költségvetési tervezetét május végéig kell benyújtania, ez normális eset, de mivel június 28-án így meg is kell szavaznunk ezt, ezért körülbelül egy hónapunk van a háromoldalú egyeztetés lefolytatására, ráadásul leveles, levelezési eljárásban bonyolódik majd a háromoldalú egyeztetés néhány fordulója, és az ITRE költségvetési témájú szavazása július 10-én lesz, és végül is a költségvetés megszavazása szeptember 24-én. Kérem ezért a kollégákat, hogy akiknek a kísérleti projektekkel, előkészítő tevékenységekkel kapcsolatos gondolata van, április 24-éig nyújtsa be, vagyis ma, ma, ugye? Tehát még a mai napon nyújtsa be, hát, ö, aki még nem írta meg, az gyorsan írja meg Um, uh, um, Üdvözlöm a kollégákat ezen az eszmecserén, és üdvözöljük különösképpen Viotti urat, és miután meghallgattuk, utána Gájer úr fog majd szót kapni. Parancsoljon, Viotti úr, a Költségvetési Bizottság véleményét adja elő nekünk, ha kérhetem. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm azt is, hogy meghívtak a szakbizottságukba. Néhány percben megpróbálok kitérni a legfontosabb aspektusai a kérdésnek. De az eljárásról is kell egy csak néhány szót, a módszertanról. Véleményem szerint az Európai Parlament valamennyi bizottságának együtt kell működnie annak érdekében, hogy erős legyen a költségvetéssel kapcsolatos javaslatunk, és nagy többség támogassa azt. Feladatomnak azt tekintem, hogy a lehető legtöbb, ha lehetséges, akár minden szakbizottság támogatását elnyerjen elképzeléseink számára, az önök bizottsága kiemelkedő fontosságú ebből a szempontból. Nyilván elsősorban az önöket érintő fejezetek vonatkozásában. Valamennyien megkapták, elolvashatták az általunk, a mi szakbizottságunk által már megszavazott iránymutatásokat. Ezt márciusban fogadtuk el. és hát gondolom önök is átérzik, hogy mennyire fontos ez a vita, az ITRA, ITRE prioritásainak érvényesítése szempontjából. Elmondom, hogy mely prioritásokkal értünk feltétlenül egyet, hol vannak vitáink, és érdekelne, főleg Gájer úr szájából, hogy, hogy önöknek mik a javaslataik és mik az álláspontjaik Geyer úr alelnökként ebben a témában különösen kompetens. Először is az 1A kategórián belül, főleg ugye a Horizont 2020-as, a COSME és az EMCE programról van itt szó, szeretnénk költségvetési növekedést elérni. Ehhez azonban mert hogy ahhoz, hogy a projektek, a kutatási projektek megkapják a szükséges költségvetési kistafírozottságot, nagyon sok tenni valónk van. Ugye a COSME és a többi program is mind a kutatás, fejlesztés, a kis és középméretű vállalkozásokat akarják jobb helyzetbe hozni, és különös tekintettel támogatni szeretnék a fiatal kutatókat a saját kezdeményezések felkarolásával. Ehhez megfelelő pénzeszközökre, hálózatokra van szükség, célkitűzés, a megújuló erőforrások, energiák, a kevésbé szennyező technológiák fejlesztése, A Költségvetési Bizottság nyilván az a hely, ahol a legkeményebb kompromisszumokat kell megkötni. Elhangzott, hogy van, aki csökkenteni szeretné a 2020-as Horizont program költségvetését, szerencsére a többség nem így gondolja, Egy biztos, hogy a klímaváltozás elleni harcra kell jutnia ezen fejezeten belül legalább a pénzek 20%-ának a dekarbonizációra, illetve kiemelt szerepet kell kapnia a védelmi kutatás ösztönzésének. Ez egy új téma, de úgy, hogy közben a többi kutatási területtől ne kelljen pénzeket elvonni a védelmi kutatás javára. Tehát vagy új forrásaink legyenek, vagy máshonnan sikerüljön a pénzeket elvonni. De ugye ez már eldölt ez a prioritás, hogy Európa a biztonságért garanciát vállal, a polgárok biztonságáért, és ezt nem lehet védelmi kutatás nélkül csinálni. Öm, és új feladataink vannak ezen kívül az EMISA kapcsán is. Ezek tehát azok a legfontosabb fejezetek, kiadási területek, amelyek gondolom önöket is érdeklik, én hoztam egy vastag jegyzetfüzetet, hogy az önök gondolatait majd feljegyezzem és tároljam. Köszönöm szépen. Most szeretném az előadót megkérni, hogy az MG nevében szóljon hozzánk. Jens Kajrezo. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg az a helyzet, ahogy Daniela Biatti elmondta, mindketten tagjai vagyunk a Költségvetési Bizottságnak is, és éppen ezért foglalkozunk az ITRE különleges igényeivel, olyan vitákat folytatunk, amelyeket általában Danielával a Költségvetési Bizottságban folytatunk le. Nézést kérek, hogy késtem, de igaz ügyet képviseltem, és azért értem ide később, hiszen a Költségvetési Bizottságban voltam, a Jan épületben, azért olyan messze nem voltam, a tanácssal és a bizottsággal tárgyaltunk egy pót költségvetésről a Törökországban lévő menekültek ügyében. Tehát itt igazából arról van szó, hogy a tagállamok és az európai költségvetés hogyan járuljon hozzá itt a második ütemhez. Itt 3 milliárd euróról van szó. Elképzelhető, hogy sok kolléga egy kicsit elvontnak tartja ezt ebben a szakbizottságban, azonban a bizottságnak nincs túl sok pénze, és nincs túl sok lehetősége, hogy ennyi pénzt valahogy mozgósítson. Éppen ezért valahonnan elő kell teremteni ezt az eszközt. A tagállamok esetleg megszavazhatnak egy olyan felosztást, amely annyira nem káros az európai költségvetésnek, mint ahogy ez pillanatnyilag kinéz. Tehát ez az újra felosztás lenne valamennyire észszerű, hogy ne legyen úgy érezhető. Azonban egy dologra mindenképpen szeretnék még utalni. Daniela és én nagyon sokat foglalkozunk a költségvetési politikával. De a legtöbb kolléganő és kolléga ebben a teremben nem igazán foglalkozik költségvetéssel. Az európai költségvetés nagyjából kész. Az agrárpolitika megvan, hiszen a termelőknek megvan az igényük a pénzükre, és itt az agrártámogatások csökkentése nagyon nehéz, nehezen elképzelhető. A regionális politika pedig nemzetállami kézben van, hogy hova, milyen régiókba jussanak az összegek. Így nagyon nehéz azonosítani összegeket a regionális és a szociális alapokban, illetve a kohéziós alapokban. Mi marad még? Azok a források, amelyekhez hozzáférhet a bizottság, ez a Connecting Europe és a Horizon 2020. Tehát, hogyha a bizottságot arra kényszerítik, hogy átcsoportosítson, akkor ez elsősorban a költségvetésért felelős biztos ügye lesz. Éppen ezért nagyon szorosan szeretnénk együttműködni a jelentéstevővel. Mi csak is akkor lehetünk hatékonyak, hogyha egységesen lépünk fel az Európai Parlamentben. Ez pedig a frakció határokon túlmenően meg kell valósítanunk. Ami a költségvetésre még vonatkozik, ebben a szakbizottságban szerintem nincsenek olyan nagy véleménykülönbségek. Mindenképpen szeretnénk támogatni a megfelelő súlypontokat, és itt hallottunk már az iránymutatókról is a bevezetőben. Tehát a Horizont 2020-at nem lehet kurtítani, inkább erősíteni kell. Személyesen megriadtam, amikor azt láttam, hogy igazából csak minden hetedik eh, sikert ígérő kutatási projektet finanszírozhatunk, hiszen bár a Horizont 2020 viszonylag eh, nagyméretű, de még mindig túl kicsi. Tehát ez azt jelenti, hogy hétszer ennyi sikeresnek ígérkező kutatási projektet finanszírozhatnánk, hogyha meglennének a megfelelő pénzeszközeink ehhez. Ez természetesen növelné az európai tagállamok versenyképességét. Mindenképpen többre és nem kevesebbre van szükségünk. Mindenképpen erősítenünk kell a Horizont 2020-ast, és ez vonatkozik a további programokra is, amelyek a 2020-as projekten belül vannak. Ugyanúgy kell az innovációt finanszírozni, mint a többi európai projekt, tehát Fér kolléga már ezekről szólt. Azonban én azt javaslom, hogy ne engedjük a tanácsot, hogy játszadozzon velünk. Bizonyos tagállamok szerint többet kell költeni a védelmi kutatásra, és hogy ezt a pénzt pedig a Horizont 2020-ból vegyük ki. Jó, tehát hogyha a tanács mindenképpen akarja a védelmi kutatásra ezeket a forrásokat, és hogyha ebben a körben is meg tudunk állapodni, és nincs túl nagy vita, akkor ezt valahonnan be kell fizetni. Hiszen eh, rengeteg számos jó cél van a Horizon 2020-ban, amelyet ezekkel az eszközökkel kellene finanszírozni több közös európai értékeket szeretnénk létrehozni, és nem kevesebbet. A tagállamok pedig azt mondják, hogy ha a parlament támogatja ezt a szándékot, igen, akkor ez egy újabb kihívás. Az újabb kihívásokhoz pedig újabb pénzeszközök kellenek, és nem az, hogy a már meglévő költségvetésben csoportosítsuk át a különféle költségvetési fejezeteket, oszlopokat. A Connecting Europe is nagyon hasonló a Horizont 2020-hoz. Ez az ügynökségekre is vonatkozik. Végezetül pedig az európai jogszabályokat a tagállamokban kell a honi gyakorlatokba átültetni. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamokban európai szinten harmonizált szabályok legyenek. Ez az ügynökségek dolga többek között. De már átéltünk olyan helyzetet, hogy a tagállamok a több éves pénzügyi keretben megállapodtak, hogy a parlament adminisztrációs költségvetése, bocsánat, nem a parlament, hanem az európai intézmények adminisztrációjának költségeit 5%-kal csökkenteni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy minden ügynökségnek el kellett bocsátania alkalmazottainak 5%-át. Ez azt jelenti, hogy ügynökségeknek kellett embereket leadni azért, hogy újabb ügynökségek keletkezzenek. A Költségvetési Bizottságban ott ültek a főigazgatók, és elmondták nekem, hogy Gájer úr, én nem tudom, hogy hogyan végezzük el az ügynökségünkben a ránk kiszabott feladatokat, hiszen egyszerűen megkaptuk a feladatokat, kaptunk hozzá pénzt is, és utána pedig ennek a pénznek egy bizonyos százalékát elvették a tagállamokban a különféle ügynökségek különféle költségvetéssel dolgoznak. Ott van például az Frontex. Jó, hát az ITRE szakbizottsághoz nincs sok köze, de tehát az, hogy, az, hogy a Frontexnél 5%-os létszámcsökkentés legyen, az a jelen helyzetben nagyon káros lenne. És illúzió lenne. Azonban mégis nagyon lényeges az, hogy az ügynökségeket mindenképpen támogassuk legalábbis azokat az ügynökségeket ebben a szakbizottságban, amelyekkel mi együttműködünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az elnék előadókkal. Folytatjuk a népát nevében Szalin úr. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr, tényleg csak röviden, mondja Szalini úr. Azt hiszem, hogy egyértelmű és átfogó bevezetést kaptunk az előttem szóló kollégáktól, és az világosan kiderült, hogy a mozgástérünk igen kicsi, amely komoly problémákat okoz számunkra. A költségvetés legjelentősebb része gyakorlatilag kőbe van vésve, nem nagyon lehet rajta változtatni. Úgy tűnik tehát, hogy a szabályokkal van a gond, túlságosan merevek ezek. Azt tudjuk, hogy a közösségi agrárpolitika adja a, az Európai Unió költségvetésének oroszlán eh, részét, A Horizon 2020 jövője például azért kérdőjeleződik meg, mert úgy tűnik, hogy az innovációra nem marad elég pénzünk. Azt hiszem, hogy újra kell gondolni, érdemes újra gondolni ezeket a szabályokat, annak érdekében, hogy az Európai Unió valóban arra koncentrálhasson, amihez jól ért, ez pedig nem más, mint az innováció előmozdítás, főként a kis és vállalkozásoknál. Az innováció pedig azért működhet, mert a kis és középvállalkozások adják a gazdaság dobogó szívét, az innováció dobogó szívét. Ezt a költségvetési politikáinknak is tükröznie kellene tehát azt hiszem, hogy ezekkel a kis és középvállalkozókkal mindenképpen szorosabb kapcsolatot kellene ápolnunk, mert a hozzáadott érték itt generálódik, ezért erre meg kell találni a pénzt. A Kreatív Európa eszköz nagyon komoly befektetéseket eszközöl, az FC pedig tudjuk, hogy infrastruktúrális fejlesztéseket céloz. Az FC főként stratégiai infrastruktúra fejlesztést szolgál, ezt vissza, kurtítani, visszamecceni ezt a költségetési részt csökkenteni, azt hiszem, hogy nagyon nagy hiba lenne, mert az eredmények e, magukért beszélnek, ezért együtt kell működnünk. Köszönjük! Az ALDE következik. Mr. Rückert, on behalf of ALDE. Oui, merci, monsieur. Riké úr, köszönöm szépen, elnök úr. az világosnak tűnik, hogy mindig is komolyak voltak a költségvetési megszorítások. A bizottság és a parlament külön programokat és alapokat e, próbált létrehozni a, azokra a kérdésekre, amelyeket e, az általános költségvetésből sem, illetve az e, tagállamok költségvetéséből sem támogattak. Itt van a Horizont 2020, egy jó példa, vagy a hálózat finanszírozási eszköz, a Connecting Europe Facility. Ez, ezek azért jöttek létre, mert a tagállamok esetében nem volt meg a kritikus tömeg, és ezért egy külön európai pénzügyi eszköz kellett erre kidolgozni. A tagállamok az általános költségvetésen belül az ilyen típusú programokat hát nagyon nehezen fogadják. Láthattuk ezt a Juncker alap létrejött esetében, bizony a garancia pénzek egy részét onnan kellett elvonni azoktól a programoktól, amelyek nagyon fontosak, ahogy ezt a raportőrünk is elmondta, tarthatatlan igazából ez. Az európai költségvetést ne ott kurtítsuk, ahol valódi hozzáadott európai értéket találunk, például a kutatás, az tipikusan ilyen hiszen a valóban termelékeny beruházásokat támogatni kell. A kutatás és a fejlesztésnél jó példát erre nem is találhatnánk. A távközlési, közlekedési eh, és egyéb hálózatfejlesztési célokra kell, hogy maradjon pénzünk, ami pedig az ügynökségeket illeti, hogyha lelkesen adunk nekik programokat és tennivalót, akkor nem lehet ezzel párhuzamosan vissza a csökkenteni a költségvetéseket. A 2019-es költségvetés kapcsán azt hiszem a parlament meg mutathatja, kimutathatja a foga fehérjét az ügyben is, hogy a jövőbeni éves pénzügyi keret ügyében a sarkunkra fogunk állni, és az európai hozzáadott érték körül kell, hogy forogjon az egész költségvetés. A 2019-es költségvetési tárgyalások, illetve a éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások, amelyek szintén nem sokára valóban beindulnak, ezek esetében elengedhetetlen, hogy politikailag is újra határozottan kimondjuk, hogy mik a prioritásaink, e, ezt világosan ki kell mondani, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit egész egyszerűen nem vagyunk hajlandóak e, elfogadni és lenyelni. A migrációs kérdésekben például a tagállamok e, olyan meghatározó európai programoktól próbáltak elvonni pénzeket, amelyek, amit egyszerűen nem nézhetünk tétlenül a védelmi alap például egy kutatási fejlesztési alap, a 7. 9. bocsánat, kutatási keretprogramba tartozik-e, vagy sem, igazán illik ennek a természetébe. Itt ebben a szakbizottságban nagyon fontos, hogy megvédjük azokat a prioritásokat, amelyek valóban Európa legfontosabb fellépési területét területén. A költségvetési arbitrázs az Európa párti és az Európa ellenes erők között, nem ezen erők között csap össze igazából, hanem a múlt Európája és a jövő Európája között van az igazi vagy hívei között van az igazi véleménykülönbség, és úgy érzem, hogy a kutatás fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztés kell, hogy olyan prioritás legyen, amely Európa jövőjét garantálja, és amit itt ebben a szakbizottságban nekünk minden állam meg kell védenünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Más kollégák is felszólalhatnak. Rübig úr. Elsőként köszönöm szépen és köszönöm kolléga úrnak is, amit elmondott, meg azt, hogy a tanács során folytatott tárgyalások során a költségvetésről, költségvetés kapcsán a Horizont programot kiemelte, kiemeltük, és kellően makacsok vagyunk és leszünk, és 100 millióval többet követelünk. Ez feltétlenül szükséges, és persze többet kell kérni, hogyha ennyit akarunk első körben. Állítólag a tanács 100 millióról nem is hajlandó beszélni, egyeztetni, mert túl kicsi az összeg ahhoz, hogy erről tárgyaljunk. Úgyhogy akkor 250 milliónál kezdjük, és meglátjuk. Az új KKV-kat támogató program ö, tükrében és a munkahelyek teremtése érdekében döntő jelentőségű, hogy a lehető legtöbb eszköz lehetőséget megragadjuk arra, hogy itt valami jó eredmény szülessen. Az ügynökségekről is volt szó. Ugye át akarjuk tekinteni, hogy a jövőben hogyan lehetne több szinergiát teremteni, megvalósítani, több együttműködéssel az ügynökségek között. Az ITRE, az ENISZA és a BEREK összefüggését kell megvitatni, hogy nem lehet-e közös fórumokat, platformokat létrehozni, legalábbis a technikai lebonyolítás vonatkozásában ügynökségeink között. A tárgyalások további célja pedig nagyon függ attól, hogy az Euróbarométer a választásokra való tekintettel mit mutat. Úgy tűnik, hogy nagy a támogatottsága a választók körében a kutatási fejlesztési programoknak, tehát nekünk is ez lehet a legfőbb érvünk, hogy a lakosság ezt szívesen támogatja, például az egészségügyi technológiai fejlesztések ügyét, és a parlament bátran és nyugodtan kiállhat egy erős álláspont mellett, hiszen ezt a közvélemény is támogatni fogja. Köszönöm, Francis Grostetnek adok szót, köszönöm szépen, elnök úr. Amikor hallgatom a Költségvetési Bizottsági kollégát, egy kicsit megijedek, mert úgy érzem, hogy a tanács itt előre akar menekülni, de felelőtlenül teszi ezt, mint mindig. Mindig többet várnak az Európai Uniótól, szervezeteitől, és egyre kevesebbet adnak. Például, ugye, én ugye a védelmi kutatás felelőse vagyok, itt ugye 500 millió euróról van szó 2019-20-ban erről az összegről ők már állítólag döntöttek is, anélkül, hogy meghallgattak volna minket, és a bizottság, ezt, a tanács ezt nagyon nyomatja. Mm. Tegnap ugyanebben a teremben Katainen alelnök úr azt kérte tőlünk, hogy a költségvetési tárgyalásokon támogassuk a védelmi kutatást. És akkor épp csak annyit tudtam elmondani, hogy minden tárgyaláshoz két ember kell, két fél kell önök már döntöttek, anélkül, hogy a parlamentet meg, meghallgatták volna. És a, a számára fontos témákban a tanácsbizottság előre rohan, mert ki ez éri meg. Tehát ez egy felülőtlen, nem demokratikus, hiszen egyfelől társadalmunk most el van halva, hogy milyen nagyszerű új technológiák állnak rendelkezésre, de ezzel egy időben az Európai Unió sok kutatási területen egyre inkább lemarad, és a tagállamok nem teszik meg a saját hozzájárulásukat a normál kutatási témákhoz. Tehát ö, itt lehetnénk egységesek, de eleve elfogadhatatlan a tanács részéről, amit egyébként a bizottság támogat, és ez még felháborítóbb, hogy nélkülünk hoznak meg ilyen stratégiai döntéseket. Amint látja az előadónk, teljesen egységesek vagyunk itt az ITER bizottságban. Mindenről ugyanazt gondoljuk, úgyhogy itt le is lehetne zárni a vitát. Más nem is érdemes meghallgatni, mert egyértelmű, <laughs> ugye, hogy az ITRE bizottság mit gondol. Ezek után akkor várjuk, hogy ön is elmondja újra véleményét és reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak, hogy kifejtették a véleményüket. Hát nehéz itt véleményt alkotni, azon kívül, ami elhangzott, úgy tűnik, hogy a parlament tényleg koherensen gondolkodik sok témában. Örülök annak, hogy a költségvitási vitában Geyer úr révén, és persze mások révén, önök is aktívan részt vesznek a költségvetési vitában. Rübig úr, a Geyer úrral több éve dolgozunk együtt ilyen témákban. De beszéljünk a politikai tartalmakról, ne csak a keretekről. A parlament, bizottság és tanács hármasságában és a tegnapi Katainen megnyilvánulások tükrében azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a bizottságra gyakoroljunk nyomást, hogy a bizottság a tanácssal szemben legyen keményebb és közvetlenül is, meg a bizottságon keresztül is hát megmutassuk a tanácsnak, hogy mi itt a választók véleményét képviselve szöges ellentétben állunk sok elképzeléssel, amit a tanács szeretne lenyomni a torkunkon. Rübig úr ezt kiválóan kifejtette, Minket a polgárok választottak, és a polgárok véleménye láthatóan más. És emellett kitartunk, és örülök, hogy önök is aláhúzták ezt. Tehát közös platformon vagyunk, a új programokhoz, és legyen ez az alapelv, új, friss pénzekre van szükség, új programokat nem lehet új pénzek nélkül finanszírozni. A költségvetés így is nagyon feszes, a következő évekre ne találjanak ki adhok új témákat a tanácsnál, anélkül, hogy új pénzeket kerítenének. Nyilván ez egy technikai, de főleg politikai kérdés is, és mint az önök kollégája, arra vetemedem, hogy egy kicsit próbáljanak az otthoni saját kormányaikra is nyomást gyakorolni mert nem elég, hogyha a parlament szembe megy a tanácssal intézményi szinten, hanem tudnunk kell, hogy a tanácsban a nemzeti kormányok, az önök, esetleg párt társai, ismerősei ülnek és érvényesítenek érdeket, tehát ezen talán nem is másodlagos, hanem elsődleges vonalon, csatornán is tehetnének valamit az ügyünkért. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az összefoglaló szavakat. Jó látni, hogy egységesek vagyunk a prioritások tekintetében. Kollégák, ne felejtsék el, ez egy nagyon bonyolult eljárás. Most a mai napon jelenleg csak a költségvetési bizottságnak irandó itre levél tartalmáról vitázunk, és 2018. júniusában, körülbelül egy hónap múlva megy a következő levél. Utána lesz arra lehetőségünk itt az itrében, hogy módosítókat javasoljunk a költségvetési sorokhoz, amelynek a határideje, a költségvetési bizottsági határideje a június 20-ai nap. És a szavazás ezekről július 10-én lesz a Költségvetési Bizottságban. Az ITRE Bizottságban, javítom magam, mondja az elnök. Tehát július 10-én szavazunk mi a költségvetési sorokra ö, beadott módosítókról. És nyilván a Költségvetési Bizottság később. Harmadik eljárás, az ITRE véleményt alkot a 2019-es költségvetésről írott parlamenti állásfoglásról, és ezt a véleményt, tervezetet július 10-én itt megvitatjuk, vagyis ugyanaz nap, amikor szavaznunk kell a költségvetési sorokhoz benyújtott módosítóinkról. A módosítók a véleménytervezethez benyújtandó módosítók határideje szeptember 5-e, és az ITRE szavazás a véleményről szeptember 24-én lesz. Tehát minimum három, ha nem is teljesen független, de párhuzamosan zajló eljárásban kell részt vennünk. Ugye levelet küldünk július elején, módosítókat nyújtunk be a költségvetési sorokhoz július 10-éig, és szavazunk róluk, és véleményt írunk, amely szeptember 24-éig kell, hogy kész legyen. Köszönöm szépen, kollégák, a Költségvetési Bizottság és a saját kollégáinknak is, hogy itt voltak. Különösen a Költségvetési Bizottságból érkezett vendégeinknek, hogy itt voltak. Ezzel ezt a témát lezárjuk. 13-as napi rendi pont. Most pedig az Európai Atomenergia Közösségnek a Horizon 2020 Kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programja. Rebecca Harms az előadó egy tervezeten gondolkodunk. A már meglévő Euratom kutatási és innovációs programja tehát a lényeg az az, hogy ez a program 2019-2020-ban is folytatódjon. A lényege pedig az, hogy koherencia legyen az egész 7 éves kutatás és innovációs perióduson belül. Az előadónké Rebeka a szó. Kedves Rebeka, átadom a szót. Köszönöm. Németül beszélek, mert egyszerűbb ebben a témában. Amikor megkaptam ezt a feladatot, és akkor tudtam, hogy nagyon fontos feladatok vannak, és önök is látják, hogy nagyon fontos feladatok vannak a kutatási és innovációs keretprogramon belül. Így csak is a súlypontokról szólnék, és ezeket a súlypontokat én máshova helyezném, mint ahol eddig voltak. Szerintem mindenképpen foglalkoznunk kell a kutatási és fejlesztés tekintetében azzal, hogy nagyon sok reaktor elöregedik. Európában nagyon fontos az, hogy hogyan lehet ezeket hatástalanítani, lebontani, és hogy hogyan lehet kezelni a fennmaradó anyagokat. Ami a képzés, továbbképzést ezen a téren illeti, az biztos, hogy nagyon sok kihívással szembesülünk a vitákból is kiderült ez, amelyeket az Európai Bizottságban folytatnak. Eléggé nyilvánvaló, hogy még eléggé sokáig együtt élünk ezzel a dologgal, még azokban az országokban is, ahol kivezették, vagy kivezetik az atomenergiát. Mindenképpen szükség lesz magasan képzett szakemberekre ezen a területen. Ahogy már mondtam, az atomerőművek kivezetése és az anyagok kezelése számomra a leglényegesebb szempont. Nagyon fontos a kiégett fűtőanyagok végső tárolása. Igazából 50 éve nem találtunk megoldást erre a problémára. A végső tárolás tekintetében még nem igazán jutottunk előbbre. Ami Németországot illeti néhány éve döntés született, hogy újra elkezdjék keresni a megfelelő végső tárolóhelyet. Svédországban már eléggé előre haladtak, abban a tekintetben, hogy találjanak megfelelő végső tárolóhelyet, azonban ezt leállította egy bíróság, és a bíróság azt követeli, hogy teljesen dolgozzák át a műszaki paramétereket. Vannak olyan országok, amelyek igenis foglalkoznak azzal, hogy hol tárolják a kiégett anyagokat. Aztán vannak olyan országok, akik abszolút nem törődnek azzal, hogy mi legyen a fennmaradó anyagokkal. A legtöbb európai országra azonban az jellemző, hogy semmi esetre sincs elég pénzük arra, hogy az atomerőművek bezárása után mi legyen a sugárzó anyagokkal. Ez a kutatási program azért nagyon fontos, mert a fő prioritása az, hogy az európai polgárok érdekeit szolgálja. Legalább a kutatásban legyünk aktívabbak. A saját véleményem az, hogy én elég szkeptikus vagyok, nem nagyon látok haladást azon a véleményen vagyok, hogy más területeken, amelyekről az előbb szóltam, többet érhetnénk el, amennyiben több kutatási támogatást kapnánk. Az Euratom kutatási program véleményem szerint ne arról szóljon, hogy új reaktor technológiákat kutatunk. Az a véleményem, hogy ugyanez vonatkozik a magfúzióra és a maghasadásra is. Elnökünknek köszönhetően tudjuk, hogy a maghasadás és az itta most nem áll a napirendünk középpontjában. Attól függően, hogy az iterről kivel beszélünk, a hasadás vagy a magfúzió áll a vita középpontjában. De az biztos, hogy ez a kutatás nagyon drága, és ez a kutatás semmiben sem járul hozzá a klímaváltozás által okozott problémák megoldására. Hiszen eh, a magfúzió még eh, a támogatóik szempontjából is nagyon-nagyon messze van. 2050 határozzák meg. A szakértők pedig nem tudják, hogy milyen időpontban állapodjanak meg, hogy mikor lenne a magfúzió lehetséges. A maghasadás is kutatások célját képzi, azonban itt is eléggé kétkedek, hogy ez az Euratom kutatási program minden tagállam számára hasonló módon kerül felhasználásra. És ezúttal szeretnék utalni arra is, hogy a tagállamok fele vagy soha nem használta az atomenergiát, vagy szeretné kivezetni. Éppen ezért az én javaslatom az lenne, hogy a kutatási program súlypontjait a realitás alapján jelöljük ki. És elsősorban a kutatás pedig a biztonságra vonatkozzon. Hogy mi legyen a lebontott atomerőművekkel és a fennmaradó hulladékok végső tárolásával. Köszönöm. Köszönjük a jelentéstervezetet, illetve a véleménytervezetet. Árnyék előadók következnek, néppárt részéről Rucsev úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Rebecca Harmsnak köszönettel tartozunk azért, hogy jelentésében elég világosan kifejti az nukleáris kutatás jövőjével kapcsolatos elképzeléseinket gondolunk itt elsősorban nukleáris biztonságra, illetve a fúzióval kapcsolatos kutatások jövőjére. Hadd emlékeztessem önöket, kollégák, hogy a, a széndiokszid kibocsátás mentes energia termelés eh, kétharmada az Európai Unióban eh, atomerőművekből származik az atomerőművek évtizedekig működnek, és még sokszor meg lehet hosszabbítani az élettartamukat. Több tagállamban is új e, erőműveket építenek, ezért olyan fontos az, hogy tovább e, kutatások folyanak e, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet javítani az atomerőmek biztonságát. Ezért azt javasoljuk, hogy elsősorban hogy ezen a ponton az atomerőművek leszerelésével, bezárásával kapcsolatos kutatásokra koncentrálni csak ezeket a kutatási erőfeszítéseket, hát hogy is fogalmazzak, nem bölcs dolog. A nemzetközi kezdeményezések folynak ez ügyben a technológiai legfejlettebb országok vezetésével. Nem véletlen, hogy Kanada például a közelmúltban érdeklődést mutatott az iránt, hogy az ITER projekthez csatlakozzon, mert az a bonyolult kutatás, amely az atomfúziós technológiával kapcsolatban folyik, igencsak ígéretes széndiokszid kibocsátás mentes energiatermelést ígér, és ráadásul olyan anyagokat, folyamatokat is vizsgálnak extrém körülmények között, amelyek nagyon jó mm, egyéb eredményeket is hozhatnak. Nagyon nehéz egyelőre megjósolni azt, hogy kereskedelmi célból mennyire lesz működőképes a fúziós projekt. A Horizont 2020 van az Európai Unió megmutathatja, hogy a nukleáris vagy hatom kutatás tekintetében mennyire vezető hatalom, ezért az elkövetkezendő két-három évben e, folytatni kell a megkezdett projekteket. Arról nem is beszélve, hogy az fúziós téren tart tett vállalásainkat eh, mindenképpen tartani kell. Balcsitis kollega következik az szocialista frakció nevében. E, Köszönöm szépen, elnök úr! A dokumentummal kapcsolatos véleményét tiszteletben tartom Rebecca Harmsnak. Tudom, hogy az atomenergiát különösebben nem kedvelik a zöldek. Ugyanakkor a szocialista frakciónőben árnyékeladóként azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek önnel egyet rendelettervezet arról beszél, hogy a már meglévő kutatási és képzési programot két hétre meghosszabbítanánk. Szerintem ez teljesen logikus. Ez már csak a következetesség miatt is fontos. A folyóprogramokat le kell zárni. Ahogy az Európai Bizottság is említette ezt, két fő célkitűzést fedez le. Először is javítani kívánja a biztonságot, az atomerőművek biztonságát. A jelenlegi atomhulladék kezelési módszerekre alternatívát kell találni, illetve a gyógyászati kutatásokat is tovább kell folytatni. A fúziós energia egy másik fontos kutatási terület, reméljük, hogy a jövőben ez a technológia lehetővé teszi majd számunkra, hogy elég energiát, elektromos áramot termeljünk, környezetbarát és biztonságos módon. Az én hazámban például külföldről kell, hogy vásároljunk elektromos áramot, amely nagyon gyakran atomerőművekből származik. Tudjuk, hogy ez a legolcsóbb, és még relatíve az egyik legkörnyezetbarátabb, legtisztább energia fajta. Tudjuk, hogy a biztonság elengedhetetlen, ehhez nagyobb fokú koordinációra van szükség, és természetesen meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy a, a az atomerőművek bezárása, szerelése biztonságosan folyjon és történjen. Nálunk például egy régi szovjet reaktor leszerelése folyamatban van, ezzel kapcsolatban még legalább 20 évig eltart ez a folyamat, újabb és újabb problémák merülnek fel. Ezért fontos a kutatás, a koordináció a tagállamok között, amely nagyon hasznos lehet azon országok esetében, ahol korábbi elavult atomerőművek leszerelése folyik. Ezért olyan fontos az, hogy ez a kutatási képzési program a, hull, a nukleáris hulladék biztonságos elhelyezésének, tárolásának kérdését kutassa, de azzal egyszerűen nem tudok egyetérteni, amit ön mondott, mi szerint szeretnék javasolni, törölni a javaslatból az összes többi kutatási területet. Itt van például a fúziós energiával kapcsolatos kutatások területe, ennek finanszírozása nagyon fontos. Az ITER projekt fontos a tagállamok számára, és vannak nemzetközi kötelezettségeink is ezen projekt kapcsán. Csak a kutatás biztosíthatja, garantálhatja számunkra azt, hogy a fúziós energia biztonságos energiaforrás legyen a jövőben, hiszen az energiai igényünket valahogy ki kell elégíteni biztonságos környezetbarát módon meggyőződésem, hogy azt is vizsgálni kell, hogy milyen új egyéb biztonságos és környezetbarát energia termelési módszerek lehetnek a megülő energiaforrásokon kívül is. A globális piaci helyzetünket is szemet kell tartani, hiszen versenyképesnek kell maradnunk a globális piacon, ezért szerintem szükség van erre a kutatási és képzési programra. Ezért én és frakcióm is támogatja majd az Európai Bizottság által benyújtott javaslatot. Köszönjük szépen, kedves kollega! Az ALDE nevében Riké úr következik. Merci, monsieur le président, et merci, madame. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az atomenergiáról beszélünk, akkor ez kicsit olyan, mint a vallás, mint a vallási kérdés lenne. Vannak, akik e, feltétlenül vakul hisznek az atomenergiában, és vannak akik radikálisan ellenzik um, ezt. Nem csak a, az atom hulladék elhelyezésének a kérdését kell vizsgálni, hanem az egész életpályáját az atomenergiának, így tehát ennél jóval bonyolultabb a kép, mint hogy azt sokan gondolják. Az előadónk Nyilvánvalóan eh, az atomenergia eh, az atomreaktorok bezárása lesz eh, szerelése, illetve az atomhulladék tárolása témáját járt a legalaposabban körben, meggyőződésénél fogva. Ugyanakkor az atomenergia kapcsán még egyszer mondom, a folyamat egészét vizsgálni kell, más problémákkal is foglalkozni kell, de ez a program egy kicsit kiterjedt, hiszen a biztonsági kérdésekkel, a kutatással és képzéssel is foglalkozik, de számos területet felől, ahogy azt a kollégák előttem elmondták. A, az Európai Bizottság javaslatát alapvetően támogatjuk, és alapvetően abban a szellemben szeretnénk eljárni, hogy a már megkezdett programokat folytassuk az elkövetkezendő két évben. 2019-ig kell, hogy biztosítsuk a bizottság javaslata szerint a ezen programok finanszírozását. Ugyanakkor lenne mégis a támogatás mellett egy-két megjegyzésünk. Először is az atomenergia veszélyességét az emberi egészséggel kapcsolatos veszélyeket illetően az energia többi formájához képest az atomenergia jóval kevesebb áldozatot szed. Lengyelországban rengeteg szén arra működik, a szén országa a Lengyelország, már csak a bányászat során hányan vesztik életüket és az atomenergia úgy tűnik, hogy a legkevesebb ember életet követelte eddig, ugyanakkor óriási öm, veszélyeket öm, rejthet, főként akkor, hogyha vallásos ellenzői vagyunk az atomenergiának, és innen tekintünk erre. A képzés és ö, kutatás programján belül viszonylag kis ö, figyelmet kap az emberi egészséggel kapcsolatos kérdések tanulmányozása. Pedig hát tudjuk, hogy ez mennyire fontos terület, például a gyógyászati felhasználás vagy a diagnosztika terén is az atomenergia vagy az a különböző nukleáris energiát alkalmazó eszközök igencsak fontosak lehetnek. Európának a, a, a, vezető szerepe van ezen a téren, sokkal gyak, gyorsabban haladnak a dolgok, mint ahogy azt gondoljuk. A, a makasodással kapcsolatos kutatások esetében is gyorsabban haladtak a dolgok, mint arra bárki számított volna. Szerintem a fúzióval kapcsolatban is így lesz, 2050 előtt szerintem már lesznek pozitív eredmények. A jelenlegi világban a hasadásos, hasadásos energiatermelés, termelés terén igencsak dinamikusak eh, hallgatnak a dolgok, több mint 200 reaktor építése vagy tervezése folyik. Mi az eh, széndiokszid kibocsátás mentes energiatermelésben Európában fontos szerepet játszunk. Ebből a dinamikából kimaradni botorság lenne, ha nem vetnénk figyelembe ezt a valóságot. Alapvetően az álláspontunk éppen közel áll az Európai Bizottságéhoz. Ezt a programot alapvetően támogatjuk, apró, kis részletek eltekintve. Még egy apró megjegyzést hadd tegyek. A képzésben és a kutatásban a nők egyenlő jogai vagy esélyegyenlősége számunkra fontos. A tudósok képzése során, mint hogyha a nők alul képviseltetve lennének, ezért nagyon megdöbentő volt azt olvasni, hogy hogy az atomenergia kapcsolatos kutatási és képzési programban az ezemek bizonytalanságtól eltekintve, mint hogyha itt nem jelennének meg ezek a, esélyegyenlőségi kérdések. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Otis úr fogja helyettesíteni Marisa Matthias asszonyt. Mind a ketten a GÜE frakció tagjai. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a szöveget. Sajnos árnyék előadója a témának nincs Brüsszelben. Ö, engem kért, hogy mondjam el a véleményét. Szerintünk az atomenergia nagyon nagy fenyegetés, mind az emberi egészség, mind a környezet szempontjából, és végre radikálisan ö, hát el kéne mozdulnunk arról a platformról, amely támogatja az atomenergia fejlesztését. Fentarthatatlanná vált a nukleáris energia, és a meglévő atomerőműveket is be kell zárni. Nem szabad óriási összegeket, milliárdokat költeni olyan fejlesztésekre, amelyek nem fenntarthatóak, ezt a pénzt egyéb területek kutatási projektjeire kell költeni az emberek egészségi állapotának javítására és megfoghatóbb témákra. Köszönjük a GUE véleményét. a Gadié asszony pedig Kapel asszonyt helyettesíti, Ernék előadói minőségben. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Amikor először szólaltam fel ebben a témában, ebben a bizottságban, támogattam az elképzelést. Az atomenergia jelenleg a színkibocsátás szempontjából a legjobb technológia, sőt elnököltem is egy olyan bizottságot, amely a, a zöldítésen dolgozott, de el kell, hogy mozduljak én is a dogmatikus korábbi álláspontokról, és nagyon megosztottak vagyunk itt a parlamentben a frakciók szintjén is, és a nemzetek is megosztottak e tekintetben. Egy német zöld teljesen atomenergia ellenes álláspontot képvisel, meg a GUE is, ugyanikkor mások pedig az Euratomra bíznák az atomenergia fokozatos kivezetését, de tudnunk kell, hogy egyes országokban akár 70%-át is az energiának atomenergia szolgáltatja, tehát ezt innen nem lehet így pillanatok alatt ellépni. Továbbra is prioritás marad az atomenergia, egyes országokban különösen, de persze támogatni kell azt a kutatást, amely ezt biztonságosabbá teszi, illetve a kivezetést támogatja. Jó ideig még rá leszünk utalva az atomenergiára. Folytatnunk kell azonban a szén kivezetését és az atomenergia vonatkozású olyan kutatásokat, amelyek előremutatóak. Még a szetert sem támogatjuk közvetlenül, de az atom fúziós energia fejlesztését sokkal komolyabban kéne venni. Ami eddig történt ezen a területen, kiválóan és pozitívan példázza, hogy hogyan tudnak európai kutatók együttműködni. Az éves ö, támogatást azonban hosszú távon ö, ki kell vezetni fontos gondolat még, és ehhez kérem a támogatásukat, hogy az atomerőművek biztonságosabbá tétele nem csak technológiai, hanem a terrorizmus fenyegetését tekintve is óriási költség, és ezzel számolni kell. Köszönöm szépen. Az INF nevében elmondott ENF nevében elmondott véleményét, most Grosztett asszonyt hallgatjuk. Miután meghallgattam a kollégákat, úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű az előadónk feladata. Mert én is úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatot, hogy két évvel hosszabbítsuk meg a nukleáris energia kutatását, támogatni kellene. Ugyanakkor látom, hogy mennyire szöges ellentétet, szögesen ellentétes a véleményünk egyes kollégákkal. Számomra a dekarbonizáció prioritása mellett nyilván is ismert, hogy az atomenergiának is vannak veszélyei, de dogmatikus álláspontot képviselni nem lehet itt. Folytatni kell számos projektet, kutatási projektet, és valóban nem lehet itt hirtelen és elvi alapon csak úgy kilépni. Tehát ez egy hosszú távú tervezést igényel, és olyan támogatásokra valóban is szükség, amelyek a jelent támogatják, de azt a kutatást feltétlenül támogatni kell, amely az atomenergia kivezetését szolgálja, és vannak innovációk ezen a, ebben az ágazatban is, és azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy vezető technológia, vannak új generációs reaktorok, és ö, nyilván a tudósok is megosztottak. Egyesek azt mondják, hogy 5-10-50 év múlva már a fúziós energiát is használni fogjuk, hát ezzel kapcsolatban kép, kételjeink vannak. Ö, sokféle jövőkép létezik, de nekünk realistának kell lennünk, és még ha igaz is az, hogy majd 50 év múlva már fúziós energiával működik minden, nekünk itt most a jelenleg és a következő generáció ö, dolgát ö, kell a szívünkön viselni, és ehhez a jelen kutatásaira, közeljövő kutatásaira kell koncentrálni, ideértve az atomenergia kutatást is. Urasszony, köszönöm szépen, és az előadónak is köszönöm amit kifejtett. Ritka az az alkalom, amikor most nem értünk egyet. Ebben a témában nehezen tudnék egyetérteni vele, és az előttem szólók többsége úgy tűnik, hogy támogatja a bizottsági javaslatot. A kivezetés, az atomenergia kivezetése fontos hosszú távú cél, jelenleg is zajlik, és a javaslatban is részben benne van. De ennél sokkal többről szól a szöveg, és lehet a szöveget javítani, de szerintem ellenkező irányban kéne javítani, mint ahogy az előadó azt javasolja ez a kutatásról, fejlesztésről, képzésről szól, a dekarbonizációról, új technológiák kutatásáról, az emberi egészségről és a kutatók mobilitásáról. De lássuk azt, hogy ez egy globális projektum, és büszkék lehetünk itt Európában arra, hogy mi vezető szerepet játszunk, az atomenergia kutatásában, új technológiákat fejlesztünk ki, és az forrás, a nyersanyagok, a hasadóanyagok kezelésére vonatkozóan is sok jó európai elképzelés van. Ebbe szerintem érdemes több pénzt befektetni. És ezt kiegészítendően ott vannak azok a kényszerek, hogy hogy a közös tórusz gondolatát, amely mm, ugye az Egyesült Királyságban épül, és feltétlenül támogatásra érdemesnek találom, és a, a munkaprogram két évvel való meghosszabbítását is támogatom. Alde kollégáimnak pedig mondom, hogy e téma kapcsán is van gender vonatkozású megfontolandónk. A nők szerepe a kutatásban ugyanis. Tehát módosítóim ellenkező irányba hatnak, mint ahogy az előadó gondolkodik. Ezt el kellett, hogy mondjam. Köszönöm szépen. Most megpróbálom Henkel úr pillanatát elkapni, hiszen árnyék jelentéstevő. Igen. Sajnálom, nem, nem tudtam itt lenni, mert fogadtam valakit az irodámban. Az ITRE jelentéstevője Hárms asszony a bizottság jelentését egy kicsit más irányba viszi. Mindig a decommissioning szót használja, tehát a leépítést, kivezetést. És sok helyen azt javasolja, hogy töröljenek olyan mondatokat, amelyek a, az atomenergia szerepét hangsúlyozzák a széndiokszid kibocsátás elleni harcban. Tehát szerintem a tagállamok dolga, hogy eldöntsék, hogy milyen energiát szeretnének használni, és szerintem ne kényszerítsünk rájuk egy úgynevezett német megoldást, hiszen a tagállamok szuverénen döntenek, hogy milyen energia mixük legyen a német nyelvű országok, mondjuk, tehát Németország és Ausztria tartozik ide. Tehát nincs olyan ország, amely csak is az atomenergiától akar függeni. De legyen az a mi feladatunk, hogy megtaláljuk a különféle energiaforrások legjobb mixtúráját, visszatérve az atomenergia kutatási finanszírozást, hogy ez az Európai Uniót károsan érinteni a jövő tekintetében, jövőbeli áttörések tekintetében. Tehát szerintem ez megakadályozna az Európai Uniót abban, hogy olyan eszközöket fejleszten ki, amelyek tiszta, tiszta biztonságos atomenergiát hoznának létre. Szerintem mindenképpen a kutatás minden területére koncentrálnunk kell, és próbáljuk meg egy kicsit úgy látni a világot, hogy diverzifikáljuk a kutatást mindenféle energiaforrás tekintetében. Ha nem, akkor Oroszország és Kína majd beül ebbe a vákumba. Ezt akarjuk? Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon közel áll hozzám az, hogy folytatjuk az együttműködést Nagy-Britanniával ezen a téren a Brexit után is. Már néhányszor megjegyeztem ebben a teremben, ebben a szakbizottságban és a parlamentben is, hogy a Brexit egy kolosszális hiba, egy lose-lose helyzet. A britek és az EU számára is. Úgy gondolom, hogy ezt a tényt tudomásul kell venni, hogy igazából a brit kormány örül annak, hogy folytathatja velünk az együttműködést, és fizet azért, hogy folytathassa az együttműködést velünk. 15 brit egyetem mind egyetért azzal, amit mondok, hogy garantálnunk kell, hogy folytassuk az együttműködést. Hogy folytassuk az összes kutatási együttműködést a Brexiten túl is. Aggódok, mert a jelen lavaslatok igazából nem foglalkoznak ezzel a potenciállal. 2019-2020-ban folytatódik a program, és én olyan módosítókat javaslok, amelyekről úgy gondolom, hogy alapvetően fontosak. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Most Jolly Passzony kérném meg az Európai Bizottság részéről, hogy szóljon hozzá. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A bizottság üdvözli a jelentéstervezetet, hogy az európai programnak a nukleáris biztonságra és a sugárvédelemre kell koncentrálnia. A bizottság megjegyzi azt is, hogy az Euratom program kiterjesztése 2019-2020-ra a legutóbbi ITRE találkozón márciusban a szakbizottság véleménye is volt, ugyanúgy, mint ma délelőtt. Nyilvánvaló, hogy a Fukushima utáni konszenzus értelmében két, a két Euratom programra koncentrálunk 2011-ből amelyeket a katasztrófa után fogadtunk el. 2019-2020-as program hangsúlyozza a nukleáris biztonságot, és garantálja ugyanilyen hatállyal a célok megvalósítását. A az atomenergia biztonságára vonatkozó kutatásokat a bizottság ugyanúgy támogatja, mint eddig, és prioritást élveznek. A fúziót tekintve támogatjuk a jelen stratégiát, amelyet az európai fúziós útitervben találunk. Éppen ezért folytatnunk kell ezt számosokból kifolyólag. Először is, hogy felkészítsük Európát az ITER kihasználására másodszorban, hogy a maximális visszatérését garantáljuk, hozamát garantáljuk a beruházásoknak, hogy az Európai Unió az innováció, a tudomány élén járjon. Harmadsorban Európát eh, mindenképpen eh, olyan helyzetbe hozza, hogy egy demo erőművet létrehozzon. Az a kötelességünk a következő generációk irányában, hogy tudományosan is megvizsgáljuk, hogy a fúziós energia az elektromos áramtermelésének megfelelő módja-e. A kompromisszum garantálná a kisebb széndiokszid kibocsátást. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság megjegyzéseit. Nem könnyű feladat a jelentéstevünk előtt, ahogy Francis Grosztet alá is húzta. Mit gondol? Mit gondol róla? Mit gondol róla? Én szeretem a kihívásokat. Először is az ITER tekintetében. Az első jelentés, amelyet még asszisztensként itt segítettem megírni a 80-as években, az ITER-ről szólt, a magfúzió kereskedelmi felhasználása az évszázad végén, tehát 2000, 1995 és 2005 között. Tehát hogyha itt a hitről disputálunk, néhány kolléga ezt szeretné, akkor igazából veregessük meg azoknak a vállát, akik még mindig azt hiszik, hogy a magfúzió a jövő. Most nem asszisztens vagyok, hanem már 15 éve képviselő ebben a házban. És a magfúzió kereskedelmi alkalmazása a szakértők szerint a század végére tolódott ki. És aki ma úgy gondolja, hogy az Európai Unió már felkészült erre, vagy fel kell készíteni róla akkor hát tényleg fanatikusan hisz ebben a technológiában. Ami viszont biztos, hogy ez a lehető legdrágább kutatás az energia területén, amelyet az Európai Unió finanszírozott. Már emiatt is kétkedek, hiszen az alapkutatás igen, mindennel nem foglalkozott, de ami az ITER-rel történik, szerintem azért tehát túlságosan korán vették ki az alapkutatásokból. A többségi viszonyok nem lepnek meg, de az az érzésem, hogy a szakbizottságunk legtöbb tagja nem rendelkezik megfelelő információkkal arról, hogy mit mondanak a tudósok, arról, hogy mikor lehet a magfúziót kereskedelmileg alkalmazni, hiszen évekig, évtizedekig a politika nyomása alatt voltak. A legszívesebben soha nem nyilatkoztak volna dátumokról. Ami a biztonságot illeti, igen, a kutatási programmal sok mindent szeretnénk elérni. De emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Unióban nincsenek biztonsági normák, amelyek megfelelnek a kutatás és a tudomány aktuális állapotának. Megpróbáltuk, de nem jött össze. Tehát ami a biztonsági kutatást illeti, tovább jutottunk, mint ahol a jelenlegi normáink vannak. Úgy gondolom, hogy tényleg inkább azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan érjük el, hogy a már meglévő normákat politikailag is érvényre juttassuk. Nem én találtam ki az atomerőművek kivezetését és a anyagok kezelését. Igenis, a bizottság szakmai fórumokat rendezett erről. És hogyha ezen részt vettek volna, akkor tudnák, hogy mennyire nehéz az atomerőművek lebontása és a fennmaradó anyagok kezelése. Németországban szerintem még a legkisebb a probléma. Például Franciaországban az a helyzet, mondják a szakértők, hogy megvan az akarat, hogy a legrégebbi atomerőműveket lekapcsolják, például itt van a Fessenheimi erőmű. A probléma az, hogy az aréba csődje egyszerűen nem rendelkezik a pénzügyi eszközökkel a lebontáshoz. Ez pedig egy olyan probléma, amelyről túlságosan kevés szó esik. Mi történik akkor, hogyha rosszul menedzselik az atomkoncerneket? Olyan rosszul, hogy arra sem képesek, hogy a lebontást, a bezárást finanszírozzák. Az a helyzet most, hogy azért mennek még az atomerőművek, hogy elég pénzt keresenek ahhoz, hogy majd később bezárják és lebontsák őket de Franciaországban az Aréva csődje nagyon negatív hatással volt az EDF-re is. Mi általában nem a hit vitákból indulunk ki, mi inkább a számokban bízunk, mint a hitben. És ezek a számok pedig, hát sajnos negatívan, de eléggé meggyőzőek. Megtettem javaslataimat, és számomra eléggé nyilvánvaló volt, hogy különféle vélemények lesznek itt. Megnézzük a érintettekkel a javaslatot, és utána pedig kiderül, hogy lesz-e megfelelő javaslat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseit. Április 26-a, azaz holnap után 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje az ITRE szakbizottságban július 10-én szavazunk, és a szeptemberi plenárisra kerül majd ez a téma. Hölgyeim és uraim, 1.30-kor találkozunk az Európa Energia Európai Parlament közi energiaügyi fórumra szeretnék még egyszer mindenkit meghívni kilenc tagállamból érkeznek kollégák, főként a keleti Európa keleti részéről, és az ITRE szakbizottság ülés pedig délután 2.30-kor folytatódik. Szeretnék elnézést kérni, elnök úr, sajátos módon nem tudok részt venni, főként a kelet-európai országból érkező kollégákkal ez fontos, de Kijevbe kell repülnem. 32. évfordulója van Csernobili katasztrófának, tehát érdemes ezen is a vita után elgondolkodni. És a parlamenti kollégákkal találkozunk, Európa keleti részéből érkeztem, úgyhogy ebédre is meghívom önöket egy füst alatt. I didn't explain it. I said, I